jogköröket biztosít. Nem csak hat, ellenőriznünk kell a határokat, hanem arról is döntenünk kell, hogy ki léphet be és ki nem. Ugyanakkor a többség egyszerű megoldások mellett van. Pénzzel akarja valós problémákat elfedni, de a problémák egyre súlyosabbak. Az EU ismét nem készült fel arra, hogyha egy új krízis üti fel a fejét, ez pedig a, nem az állampolgárok érdekeit szolgálja. Hogyha az Európai Uniót az állampolgárokhoz közel akarjuk hozni, akkor komolyan kell venni az állampolgárok félelmeit, és erről éppen ezért egy alapvető vitát folytassunk. Egy percben Wikström képviselő. First of all, warm... Először is gratulálni szeretnék mert kollégámnak kiváló munkát végzett. Köszönöm az együttműködést az elmúlt évek során. Köszönet a biztosnak is a kiváló javaslatért. Amikor átrepülök Európa egén, akkor nem látok határokat. Ezeket a szavakat az első eh, szabad csehszlovák eh, miniszterelnöknek, elnöknek, Václav Havelnek eh, tulajdonítják. A belső határok felszámolása természetesen csak akkor működhet, hogyha a külső határok erősek. Nem Fortress Europe, nem az Európa erőd megépítése a cél. Arról van szó, hogy gyakoroljuk <clears throat> az ellenőrzés jogát, az Európai Unióba beérkező és onnan kiáramló emberek tekintetében megfelelő átvilágítással, biztonságeljárással rendezett módokon mindazok, akik nemzetközi védelmet kérve, keresve érkeznek ide, az ő áramlásokat szabályozni kell, ugyanígy ellenőrizni kell a fegyverek, narkotikumok és egyéb nem kívánatos áruk, csempészáruk forgalmat is ellenőrizni kell ez nem jelenti azt, hogy ez a kompetencia teljes mértékben föderalizált megoldás lenne, aminek én híve lennék egyébként, de ez a megfelelő irányba lépés. Elnök úr, ez az egyik utolsó felszállásom a plenárison, tíz év szolgálat után szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, minden kollégának, minden munkatársamnak, akivel együttműködtem, és ne felejtsék el, hogy ahol a politika változik és a barátságok megmaradnak, és ahol valami véget ér, ott esély van arra, hogy kezdjünk valami újat. Köszönöm. You are an optimist sometimes. Milyen optimista, néha a politika tönkreteszi a barátságokat, mondja az elnök. De remélem, hogy ott ön esetében eh, ér valóban eh, igaz az, amit elmondott. Eh, Forenza képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. 1311 ember halt meg csupán 2018-ban a földközi tengerben. E, mindez arra vezető, vezethető vissza, hogy elutasítja, bezárják a határokat, és elutasítják a menedékkérőket. Európának más útra kell lépnie. Elsősorban nyilvánossá kell a líbiai hat kikötőket nem biztonságos kitő, kikötőnek kell tekinteni. Az Európai Unió egy-két állama a Líbiába való visszafordítást lehetségesnek tartja, például Olaszország. Nőtt a földközi tengerbe fulladt emberek ö, száma, ez pedig elkerülhető lett volna. Ráadásul nem szabad visszatoloncolni embereket Lívi, Líbiába, mert itt megkínozzák őket, embertelen módon tartják őket. Arra van szükség, hogy mindenfajta olyan megoldást, amelyet az Európai Unió Líbiával kötött, felmondjunk, hiszen um, ezek um, nem, siker, nem kerülnek betartásra, ráadásul Salvini politikáját sem lehet fenntartani. Köszönöm. Valéró képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Az UNHCR szerint több ezer ember háború miatt menekül el. Kényszerítik őket a menekülésre. Ugyanezen szervezet szerint ugyanez meg fog történni az éghajlat miatt is. Óriább migrációs hullámok fognak beindulni amíg az éghajlatváltozás miatt. 250 millió klímamigránsra, klímamenekültre számíthatunk, és milliókat fog érinteni a tengerszintek növekedése is. Ezek az emberek nagy részt Európa felé fognak elindulni. De mi fog velük történni? Óriási erőforrásokat fektetünk abba, hogy távol tartsuk őket a partjainktól, és azt hiszem, ez is egy rövid távú gondolkodásra utaló példa. Arra kéne, arra költjük a pénzt, hogy arra kéne költeni a pénzt, hogy a megakadályozzuk, hogy megelőzzük ezeket a problémát. Korau képviselő, köszönöm elnök úr. Mondjuk meg nyilván, nyilvánosan, hogy téves volt az egész bevándorlási rendszer eh, reformja, semmi sem történt a Dublini szabály megváltoztatása érdekében. Líbiában Líbiából újabb hullám éri el Európát, és Európa pedig nem képes arra, hogy feldolgozza ezt a menekült tömeget. A külső határok védelmében rejlik az egyedüli lehetőség, gondolják az európaiak. Ugyanakkor voltak éppen Európa externalizálja a problémát, harmadik államokra hárítja a problémát, és próbálja minél jobban lezárni a határokat. A Frontex, Frontex reformja jó példáját adja ennek a tehetetlenségnek. Próbálnak a választási kampány idejében a politikusok sikereket feljutni, felmutatni, ahelyett, hogy a bevándorlási rendszer reformját hajtották volna végre. Ráadásul egy-két tagállam nem is akar hallani az európai szolidaritásról. A tagállamok szuverenitása a külső határok védelmében ugyanakkor nem mindig célra vezető arra van szükség, hogy határozottan lépjünk fel, az ügynökséget, ügynökség pedig jelenleg nem képes a külső határokat megvédeni, a belső határok ráadásul megkeményedni látszanak, és így ellehetetlenedik a helyzet a szolidaritás elve, amelyről a szerződések szólnak, ugyanakkor a csupán írott malaszt. Epideteusz képviselőt tessék. Köszönöm kép... Az eddigi előfeszítéseink nem hoztak gyümölcsöt, az illegális migráció megállításában, ezért Európa úgy döntött, hogy még több eszközt fordít erre, és egy új szolgálatot is létrehoz. Tízezer főről van tehát szó. Egy olyan pillanatban, amikor megszorításokat érünk át. Az adófizetők meg kell, hogy húzzák a nadrágszíjat, és ekkor akarunk létrehozni egy olyan szolgálatot, aminek ami semmire nem lesz hasznos. Mire van inkább szüksége az Európai Uniónak? Olyan döntésekre, amelyek nem a logika ellenében hatnak. A határok védelmének a legjobb módja egy tagállamban akkor hajtható végre, hogyha ennek az adott tagállamnak a hadserege végzi el ezt a feladatot. A legtöbb Európai Uniós tagállam lezárja a határait, hogy a nem kontrollált illegális bevándorlást megállítsák. A probléma a belépési országok felé való visszaküldés, például Görögország felé. Görögországnak senki nem segít a határai megvédésében. Köszönöm, Diatemera képviselő. Következik, mondja az elnök. Elnök úr, biztos úr, szeretnék Robertának gratulálni a kiváló munkáért, de ne felejtsek el, hogy a legfontosabb, legrelevánsabb ajánlások, javaslatok továbbra is a trilógusok és a tanács tárgyalásainak a redői között állnak elakadva. Alapvető fontosságú, hogy ezt az eszközt valóban felruházzuk azokkal a kapacitásokkal, amelyek lehetővé teszik az integrált irányítást, a migrációs áramlások, meg magas szintű biztonság megvalósítása melletti kezelését, miközben megvédjük a személyek és az áruk szabad mozgását, annak legális formáit az Európai Unión belül a, a, mi a visszatérítést, visszaküldést illeti, itt bizony szükség van alapvető kapacitások építésére, így lehetnek csak erőfeszítéseink eredményesek, mind a származási ország, mind az át, a tranzitországok szempontjából. Az Európóra is hivatkoznék, amely ugyancsak alapköve az Európai Uniós biztonságnak, szabadságjogok és alapértékek érvényesülésének a szempontjából együtt kell dolgoznunk a továbbiakban is, hogy minél nagyobb és minél jobb költségvetési és operatív kapacitásokkal ruházok fel ezt az egynökséget. Egy biztonságban a fontos, hogy ennek a szervezetnek a működését a nemzetközi emberi jogi megállapodások, az Európai Unió alapvető elvei és a tengeri jog kerekítés között érvényesüljön. Fájon asszony, köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Úgy gondolom, hogy valóban jobban meg kell védenünk az Európai Unió külső határait, hiszen ez lényeges fontosságú a Schengeni térség jobb működése és a migrációs válság jobb kezelése szempontjából. Támogatom a tagállamok közötti megállapodást, eh, a Frontex eh, eh, hatalom, hatalom jogokkal való felruházásának a kibővítése szempontjából. 2027-ig nagyon fontos változásokat kell elérnünk, fontos, hogy a tagállamok legyenek továbbra is alapvetően felelősek a saját határszakaszaik véleményért, és gondoskodnunk kell arról, hogy mindenkinek az emberi jogait biztosítsuk azokét is, akiket harmadik országokba küld vissza a Frontex. A Frontex működése, a Frontex harmadik országokkal való együttműködése, például a nyugat-balkáni országokra gondolok, új megállapodásokra kell, hogy alapuljon, amelyek biztosítják az emberi jogok védelmét. Szeretném arra is figyelmeztetni önöknek, hogy az új szabályok, amelyeket bevezetünk a külső határokon, nem lehetnek érvényesek, hogyha az Európai Unió belső terére és nem vonatkoznak. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Dzsambacki képviselő. Hogyha egy ügynökség igazán hasznos lehet az EU-ban, akkor ez a Frontex, illetve az átalakított határ és parti őrség. A külső határok védelme alapvető fontosságú, csak úgy lehet a belső térségben, a Schengeni térségben szabadon mozogni, hogyha külső határokat megvédjük. Ezért üdvözlöm a Frontex módosított mandátumáról szóló jelentést, és az állandó munkatársi állomány feltöltése is jó cél. Megmondtuk többször, Egyértelműen amellett vagyunk, hogy a migrációs áramlatot feltartóztatjuk. Persze, mindenki Európába akar jönni, mert magas itt az életminőség, de a gazdasági migránsokat, akik nem osztják eh, az értékeinket és eh, nem értenek egyet az életvitelünkkel, nem engedhetjük be, meg kell akadályoznunk a bevándorlásokat. Most pedig úrtaszunk képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ez a ciklus a szégyen története, hiszen eh, ezrével haltak meg az emberek a földközi tengeren, és a lehető legrosszabb módon fejezzük be ezt a munkát. A, a, Dublini, a eh, Dublini rendszer eh, reformja le, leakadt, miközben több tíz millió eurót szórtunk ki, anélkül, hogy világos mandátum hanem bármilyen szervezetnek az emberi életek megmentésére. Nagyon sok szavazáskor elmondtuk ezt, végső soron ennek ellenére a nemzeti kormányok kriminalizálják azokat a civil szervezeteket, amelyek az illetőket kockáztató emberek életét mentik a tengeren, a nem kormányzati szerveket kriminalizálják,

Kétségtelenül e, fontos volt a Frontexet megerősíteni, hiszen európai szinten kell kezelni a problémákat, ezért a reformot támogatom, a határ és parti őrség létrehozását, aminek azonban továbbra is tiszteletben kell tartani a külső határokon ellenőrzött emberek alapjogait. Két sajnálatos dolgot látok, az egyik, hogy nem sikerült aktív mandátumot adnunk a Frontexnek a tengeri kutatásra és megmentésre. A civil szervezetek vállalják ezt a kockázatot, az Európai Unió visszadobja a labdát. Több mint hat hónap óta a tagállamok azonban bezárják az ajtóikat a megmentett menekültek előtt, és így az csempészek kezére játszuk őket. A másik a menekült rendszer reformja még nem valósult meg, és az Európai Parlament már két éve ezzel kapcsolatos álláspontját kifejtette, mégsem történt semmi. Tomásics Csasszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A Frontexnek az kell, hogy legyen a szerepe, hogy az Európai Unió külső határait megvédi. Azonban ez az ügynökségi javaslat helytelen, mert a mobilis, specializált, gyors reagálású egységek felállítása, illetve az ezzel párhuzamos határőrizeti erősítés helyett egy bürokratikus szolgálatot hoz létre. Hatékonysága kérdéses. Az illegális migráció problémáját a forrásánál kell megoldani, a Frontexet pedig nem enged, Frontexnek nem engedjük meg, hogy harmadik országból harmadik országba való visszakísérést segítsen. Így a Frontex nem fog tudni segíteni az észak-afrikai országokból haza szállítani a származási országba a migránsokat. Ezzel pedig arra kárhoztatjuk magunkat, hogy az illegális migrációval és a szervezett bűnözéssel a saját ajtónk előtt kell, hogy küzdjünk, mi ahelyett, hogy a lehető legtávolabbra tennénk ezt a harcot, drasztikus változásra van szükség, nem kozmetikázásra. Ronzsel képviselő másfél percben tessék. It's not here. Nincs itt. Akkor kiengi asszony, egy percben parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztelt ház nagy felelősség tudattal fogadta el a, a rendelet módosítását, amelynek segítségével módosítható határ és parti őrségről szóló mandátum egy olyan szöveget fogadtunk el, amely lehetne persze becsvágyobb, de amely mindenképpen hozzájárul majd ahhoz, hogy az egyik pillért megerősítsük, amelyet a migrációs, migráció kezelésében fontos szerepet játszik, ez pedig a külső határok kezelése és védelme. Ez a pillér keretében a bizottság felszólítja Európát, hogy megerősítse a kutatást és mentést a tengeren is. Hatékonyan kell a határokat ellenőrizni és kezelni, de ugyanakkor biztosítani kell a védelmet, az emberi életvédelmét a tengeren, a kutatás és a mentés továbbra is prioritásos szerepet játszik az európai közös bevándorlási rendszerben. Köszönöm Pulos biztosnak a munkáját, és kérem önöket, hogy támogassák ezt a jogszabálytervezetet, hiszen ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megmentsük az embereket. Köszönöm szépen, Radev képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim és uraim! Jól emlékszem én arra, hogy öt évvel ezelőtt, amikor a mandátumomat az Európai Parlamentben elkezdtem, Már ekkor is megfogalmazódott a határis parti őrség felállításának gondolata. 2030-ra akartuk beval, betölteni, megvalósítani ezt a tervet, de egy évvel később több mint egy millió ember, migráns és menekült lépte át a külső határokat, és a határrendőröket ugyan felkészítették, de egy ilyen léptékű jelenséggel nem tudtak bánni. Éppen ezért fel kellett gyorsítani a munkát. Meg kellett vitatnunk azt, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy a határokat a krízis esetében megvédjük. Megértettük, hogy a Schengeni térség csak akkor működhet, hogyha a külső határokat kellőképpen megvédjük. Megértettük, hogy Európának biztosítania kell a külső határok védelmét. Négy év elteltével pedig arról tárgyalunk, hogy az európai határ és parti őrség felálljon tízezeres munkatársi gárdával, új hatáskörökkel. Nos, ez az új ügynökség a szolidaritás igazi manifestációjaként jelenik meg, az Európai Unió belső és külső határokon lévő tagállamai között. Köszönöm szépen, most pedig a spontén felszólalások köre jön. Tizen kértek szót. Kérek mindenkit, hogy mindenkinek meg szeretném adni a szót, de ehhez kérem, hogy ez egy percet szigorúan tartsák be. 5 órakor szavaznunk kell, és addig még egy másik napi rendi pontot is meg kell vitatnunk. Egy szóval kérem, hogy mindenki tartsa be felszólalás idejét, ami egy perc. Sojdrov asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ne felejtsük, hogy ez a javaslat arra hatalmas hibára reagál, amelyet 2015-16-ban követtünk el, amikor a külső Schengeni határt nem védtük megfelelően, és azon majdnem két millió migráns és menekült hatolt Tehát Egy részük valóban menekült volt, aki háború és az atrocitások elől menekült, de nagyon sokan voltak köztük olyanok is, akik nem jogosultak volna a menedékre, és akiket ezért vissza kell, kellett volna, kellene küldenünk. Az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy határait megvédje, megvédje biztonságát, saját biztonságát garantálja. Ha milliói, ha menekültek milliói, vagy migránsok milliói, vagy akár ezrei érkeznek Európába, akkor az emberek nem fogják magukat biztonságban érezni, ezért támogatom ezt a javaslatot. Picula képviselőm, köszönöm szépen. Az új ügynökség fontos szerepet játszik, hiszen biztosítja majd a külső határokat úgy, hogy a belső térségben szabadon lehessen továbbra is mozogni. Üdvözlöm a tíz, üdvözlöm, hogy tízezer főre növeljük az operatív állomány számát. Ezzel megfelelő választ adunk a külső határokon jelentkező kihívásokra. Úgy gondolom, hogy helyes volt az egész folyamat újbóli áttekintése, és arra van szükség, hogy a menekültügyi rendszert is áttekintsük. Ez nem csak a Schengeni térség szempontjában nagyon fontos. Védjük meg a külső határokat, és megfelelően ellenőrizünk. Köszönöm, köszönöm, Stevens asszony. Stevens voorzitter collega's we hebben frontex steeds. kedves kollégák! mindig is támogattuk a Frontexet, már 2016-ban is, amikor megkapta azt a feladatot a Frontex, hogy sokkal nagyobb szerepet vállaljon a menedékügyi rendszerben, menedéket nem kapó személyek visszaküldésében. Most újra támogatjuk a Frontexet, megfelelő irányba haladunk. Nagyon fontos szerepe van a Frontexnek, rendkívül fontos szerepe a migrációs politikáink végrehajtásában. De ez csak akkor működhet, hogyha valóban erősek a külső határaink, és a Frontex pontosan ezt segít bennünket elérni. Nagyobb ö, személyzettel, nagyobb létszámmal, nagyobb forrással kell tevékenykednie a Frontexnek, de olyan országokban is kell, hogy legyen lehetősége fellépni, amelyek nem szomszédos országai az Európai Uniónak. Segítenie kell tudni visszatérít, visszaküldeni az embereket mondjuk Marokkóból egy más nem EU-s országba, Nigerbe például ezt az esélyt sajnos kihagytuk, és ez kár. Ederics képviselő kap Köszönöm szépen azzal kezdeném, hogy sajnálatosnak tartom, hogy egy ilyen fontos ügyben, amikor több ezer emberről, több milliárd euróról van szó, a kollégák az Európai Uniós teremben még kérdéseket sem fogadnak el. Nos, tehát ezután a megoldás nyilván a jogállamiság kell, hogy legyen, hogyha az emberek be akarnak lépni az Európai Unióba illegális módon, akkor nagyon határozottan és szigorúan kell, hogy legyen egy olyan szabály, ami azt mondja, hogy hát sajnálom, visszaküldjük önt. Más oldalt azonban kell, hogy legyen egy világos, jogszerű útja a menedékkérelemnek, hiszen mindenkinek joga van menedéket kérni, hogyha üldözik. A jogállamiság tehát a megoldás, és megkérdőjelezem, hogy a 11 millió euró és az extra erőforrások, valamint bürokrácia segíteni fog-e, amikor egész egyszerűen a jogszerűség alkalmazása sokkal jobb lenne. Köszönöm szépen, most még Bogovics képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel látom, hogy az Európai Parlament megállapodásra jutott azzal kapcsolatban, hogy a külső határokat védeni kell, és hogy ez garantálni fogja a békét, a prosperitást és a stabilitást Európában, valamint a Schengeni rendszer működését. Sajnos azonban 2015-ben nem értettünk egyet ebben. Három évvel később végre rájöttünk arra, hogy az illegális migrációt meg kell akadályozni, és meggyőződésem, hogy további lépésekre is szükség van. A Frontex mandátumát ki kell terjeszteni a kétharmadik ország közötti visszatérés segítésére. Szlovéniából jövök, ahol 2015-ben naponta tízezrek lépték át a ö, számot, és a számok az utóbbi időben ismét elkezdtek emelkedni. Nem gondolom, hogy ez a jövőben nagyon nagy mértékben megváltozna, úgyhogy biztosítanunk kell, hogy a Boszniából és Szerbiából érkező emberek a Frontex segítségével visszaküldhetőek ezekbe az országokba. Elnök úr, Áfroplusz biztos úr, európai, európai, pro-európai képviselő vagyok, és fontos számomra E, Európa külső forrás e, határának védelme egy olyan e, ügynökséggel, amely az európai partokat védi, 15 ezer fős alakulattal, és úgy gondolom, hogy a szocialisták mindent megtennek annak érdekében, hogy olyan módosítókat fogadhassunk el, amelyek eh, biztosítják, hogy a szervezet az alapvető emberi jogokat eh, nem sérti meg, eh, például a menekültek visszafordítása terén. De végső soron úgy gondolom, hogy mégiscsak keserű ízt hagy szánkban ez a kísérlet, hiszen nem sikerült az európai déli térség tengereit szegélyező tagállamokkal szembeni szolidaritás terén a tanács e, ezeket a feladatokat nem látta el, sőt, ezeket a folyamatokat blokkolta. Elnök, e, Maria Szúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét el kell mondanom, hogy az égei tengeri szigetek lakói rendkívüli helyzetben vannak. <clears throat> hatalmas nyomást jelent számukra a migráció jelensége. Nem olyan régen Szamu szigetén egy igazi öm, felháborodott tüntetés tanúi voltunk, az emberek nem tudnak további illegális bevándorlót befogadni. A Frontexnek meg kell erősíteni a szerepét, Biztosítani kell, hogy a külső határok védelmében, nem csak a tengeri határok védelmében hatékony legyen, hiszen azt látjuk, hogy sok ember szárazföldi határokon próbál behatolni a Schengeni térségben. Ezért tehát javítani kell a Frontex munkáját, és a Frontex munkájának minőséget. Eterusban, az Albán-görög határon is fontos, hogy a Frontex fellépjen, hiszen például fosztogatók jönnek Albániából országunkba. Köszönöm, Poszpiszél képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a javaslatot, üdvözlöm ezt a jelentést és amellett eh, érvelek, hogy fogadjuk el ezt a szabályozást, eh, amely a külső határvédelmet eh, szabályozza. Tudom, hogy átmeneti időszakra van szükség, ezt el is fogadom, de hogyha világosabb szabályok érvényesülnének a külső határokon, akkor ezen felül a jövendőbeli migrációs válságokat anticipálni kell, előre kell látni, és erre fel kell készülni. Ezt is szolgálja az Európai Határ és Parti Őrség. Egy rendkívüli alapot állítottunk fel Afrika számára, melynek a migráció kiváltó okainak megszüntetése volna feladata. Ezt a munkát kell még folytatnunk. Köszönöm. Over the past five years, I've az elmúlt öt évben mindent megtettem annak érdekében, hogy első kézből értesüljek Kaléban, Párizs utcáin, első, kör, első kézből hallgassa meg azoknak a történetét, akiket a kivándorlásra kényszerítettek, mert nem tudták tovább, nem tudtak tovább élni otthonukban. Beszéltem azokkal, akik azt kockáztatták, hogy tengereinkben életüket veszték, hát ha új esélyük lehet. Tehát vannak olyan vonatkozásai ennek az új anyagnak, jogalkotásnak, amelyet támogatok, de azokat, akik megmenekültek, akiket megmentettünk, azokat emberséggel és együttérzésekkel kezelnünk, ezért üdvözlöm minden, üdvözlök minden olyan erőfeszítést, amely az alapvető emberi jogok megtartását, meg tisztelben tartását igyekeznek biztosítani retteltes eh, egyenlőtlenség eh, jellemzi a világot, nagyon sok embernek kell az életét kockáztatni a béke érdekében. Ennek úr eh, őriznünk kell az európai értékeket, biztosítanunk kell azt, hogy közösségeink befogadják azokat, akik egy történet más pillanatában mi magunk is lehettünk volna. Zovko asszony kap uh, Kedves kollégák, köszönetet mondok a jelentéstevőnek a kiváló munkáért egy erősebb, összetartóbb Európára van szükség, és ezt egy jó működő külső határőrzeti rendszer tudja biztosítani. Amikor Horvátország esetét nézzük, nagyon világosá válik ez. A Horvátországnak van a leghosszabb külső határa az Európai Unióban. A nemzeti erőforrásai fejlesztésére van szükség, a, arra, hogy készen álljunk egy válsághelyzetre. Az Európai Határ és Parti Őrség ezért rendkívül fontos segítséget tud nyújtani a kritikus határvidékeken lévő tagállamainak. A következő lépés az, hogy a partnerekkel és a harmadik országokkal is felvegyük a kapcsolatot, hogy technikai és operatív segítséget nyújtsunk, ami hatékonyá teszi az Európai Unió migrációs politikáját. Köszönöm. Biztos úr, parancsoljon! Köszönöm. Kedves képviselők, meg szeretném köszönni ezt a fontos vitát, és köszönöm az önök által kifejezésre nyújtott támogatást. Az Európai Határős Parti Őrségről szóló rendelkezés valóban megváltoztatja a kereteket, hatékonyabb fellépést biztosított a tekintetben, hogy az Európai Unió hogyan védi meg a közös külső határait, és hogyan kezeli a következő évtizedekben a <coughs> migrációs áramlatokat. Ez volt a célunk. Jelesül, hogy felkészítsük Európát eh, a jövőre, mert nem tudjuk, hogy a jövő mit rejteget, mit hoz. Ez egy nagy lépés előre, és mindenki itt az ülésteremben büszke lehet arra, amit elértünk, közös erőfeszítéssel. A közös örökségünk részének alapkövét tettük le. Mind az ügynökség, tehát az Európai Határ és Parti Őrség, mind a bizottság lehetőséggel, és a tagállamok rendelkeznek majd az a lehetőséggel, hogy válaszokat adjanak egy jövendőbeli krízisre. Remélem, hogy a tárgyalások, a trialógus tárgyalások végső eredményét a későbbi szavazás során megerősítik. Az állampolgároknak meg kell mutatnunk, hogy Európa törődik velük, komolyan veszi az aggájaikat, és bízhatnak Európában. Nem mondom azt, hogy viszontlátásra, hiszen még egy további vitát folytatunk le, amely a jelenlétemben lefolytatott utolsó vétel lesz ebben a ciklusban. Köszönöm szépen, Metszól asszony, tessék! Köszönöm szépen! Köszönöm minden kollégának, aki részt vett a vitában erről a jogszabályról, ami óriási változást fog jelenteni abban, ahogy igazgatjuk a külső határainkat. Bizonyára egyetértenek velem abban, mindannyian egyetértünk abban, hogy a belső határainkat nyitva kell tartani, hogy az európai állampolgárok szabadon utazhassanak az Európai Unión belül. Ezt csak akkor tudjuk biztosítani, hogyha a külső határaink a lehető legjobb mértékben védettek és ezt fogjuk tudni elérni ezzel a jogszabályjal az európai határ és parti őrségről. Ezzel a jogszabályjal megoldást találunk sok problémára. Emberi erőforrásokkal látjuk el az ügynökséget, pénzügyi és technikai erőforrásokkal is, valamint biztosítjuk azt, hogy az ügynökség továbbra is tiszteletben fogja tartani az alapjogokat minden tevékenységében, és szükséges támogatást nyújt, valamint megerősíti az együttműködést a harmadik országokkal. Egyetértünk azzal a nyilatkozattal is, hogy az Európai Bizottság a rendeletet a megváltoztathatja a személyzet számával kapcsolatban, hogy ezt növelhesse. Azt ígértük az állampolgároknak, hogy találunk és jóvá hagyunk egy ilyen törvényt a mandátumunk vége előtt. Ezzel sikerre jártunk, és azért még egyszer köszönetet mondok az összes kollégának, akik ezt lehetővé tették, a tanácsban és a bizottságban ülő személyeknek, csak úgy, mint az árnyékeladóknak. Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó módja annak, hogy ezt a parlamenti ciklust lezárjuk. Volt egy célunk, ezt elértük, pozitív változást akartunk elérni, és sikerrel jártunk. Ez nyereség Európa számára. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a vitát. Ma fogunk szavazni a témában. Most pedig tovább lépünk azonnal a következő napi rendi pontunkra, López Aguilar úr jelentésére a vízumkódexről. Azonnal meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Biztos úr, Avrapavlos úr, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy hosszú éveken keresztül együtt dolgozhattunk a jogalkotásban. Az Európai eh, Vízumrendelet, az új vízumkódexre vonatkozó anyagok eh, elfogadásában vitájában, megszavazásában. Úgy gondolom, hogy sok évig dolgoztunk együtt keményen, és köszönetet tartozom a jelnékjelentést tevőknek, akik eredményesen és lojálisan hozzájárultak ehhez az európai törvényalkotási folyamathoz ugyanígy köszönet Avramopoulos úrnak is az elkötelezettsége miatt. Nagyon sok szemináriumon és meghallgatáson hallgathatok meg az úgynevezett érintetteket, akiknek jogszerű érdekei fűződnek ehhez a rendszerhez, a biztonsághoz való jog szempontjából és ennek összefüggésében tárgyaltuk imént a külső határok, a partvidékek védelmét. Fontos azokat a jogalkotási eszközeket biztosítani, amelyek szabályozzák az európai területre való belépést, feltételeit, a szabályos módon, ugye ők ezeket az embereket nevezik bona fide travelernek, azaz jó hiszemű utazóknak az ő belépésüket lehetővé kell tenni, legfeljebb 80 napra. E, turizmus, e, üzletkötés, e, művészi tevékenység, sporttevékenység, tanulmányok, kutatások elvégzése szempontjából, és így tovább. Nagyon alapos és részletes munkát végeztünk és sikerült egy olyan egyensúlyt megteremtenünk, amely észszerű, amely ugyanazokat az engedélyezési, a belépés vannak az engedélyezési e, e, szabályokat határozta meg valamilyen tagállam számára hasonló belépési engedély formanyomtatványok bevezetésére kerül sor megfelelően harmonizált indoklási módozatokkal a cél az az, hogy jobban eh, lehetővé tegyük, és egyszerűbb legyen az Európai Unióba való belépés a jóhiszemű utazók számára, azok számára, akik jóhiszeműen lépnek be az Európai Unióba jó szándékokkal, ehm, hiszen eh, eh, évente több millió ember érkezik az Európai Unióba, akár annak a távoli területére, a Kanári-szigetekre, ahova mondjuk évente 18 millió ember lét, ért, érkezik utazási, üdülési célral, és a Schengeni térségbe belépve természetesen tovább is utazhatnak az Európai Unión belül. Sikerült egyensúlyt teremteni a, a jogalkotási szövegek megfogalmazásában azt, hogy 70-80 eurós vízum kiváltási költség legyen a maximum határ, ez csökkentve gyermekek esetében, és egyszerűsítve az eljárás sportolók, művészek számára és egyéb csoportok számára. A, azonban ugye a bevezetést követő 15 hónapon belül a bizottság felvállalta, hogy felülvizsgálja a megvalósulást és az esetleges változásokat és megvizsgálja, hogy az érintett eh, figyelembe vett ígérek, eh, igények, eh, érdekek változtak-e, mit lehet meg tovább egyszerűsíteni, olcsóbbá tenni esetleg olyan emberek számára, akik például megfelelő indokokkal szeretnének belépni az Európai Unióba. Ugyanakkor azt láttuk, hogy az Európai Unió területére, jó, hiszen olyan belépők ügyét, ügyébe belekeveredett az illegális bevándorlók, beutazók ügye, a velük szembeni ellenőrzések. És gyakorlatilag így létrejött a pozitív ösztönzők kategóriája és fontos, hogy az Európai Unió lehető legjobban fogadja azokat, akik legalábbisan lépnek be. Köszönöm, elnök úr! Biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Üdvözlöm a megállapodást ezen nagyon fontos ügyel kapcsolatban. Ismét szeretném a jelentéstevőt dicsérni López Aguilar urat, illetve az árnyék előadókat a munkájukért ezen új jogszabálytervezettel kapcsolatban. A turizmus és az utazás kulcsfontosságú szerepet játszik az európai gazdaságban. Körülbelül az európai GDP 10%-át teszi ki. A hosszadalmas és bonyolult eljárások elrettenthetik a turistákat az Európába utazástól. És ez beruházásoktól és költéstől fosztana meg bennünket, illetve negatív hatással lenne az Európai Unió gazdaságára. A változtatások most könnyebbé teszik majd utazók milliói számára, hogy vízumot kapjanak az Európai Unióba, ezzel megkönnyítve a turizmust, a kereskedelmet és az üzletet. A folyamat leegyszerűsítése nem azt jelenti, hogy szabad beutazást engedünk az EU-ba, és azt sem, hogy a biztonsági ellenőrzéseken enyhítünk. Az új szabályok javítani és erősíteni fogják a biztonsági standardjainkat, hogy felfedjük azoknak az azonosságát, akik fenyegetés jelentenek az Európai Unióra. Új mechanizmus fog életbe lépni a vízumkódexben, ami lehetővé teszi, hogy a vízumpolitikát nyomásgyakorlásra használjuk a nem Európai Uniós országokkal szemben, amikor például az irreguláris migránsok visszatérésére és visszafogadására szeretnénk sort keríteni. Ugyanakkor rugalmasabbak leszünk a Schengeni térségbe utazók beutazásával kapcsolatban. A jelenlegi szabályok szerint legkorábban benyújtani egy kérelmet az utazás megkezdése előtt három hónappal lehet, az új szabályok ezt hat hónapra terjesztik ki. Aztán a kérelmezők szembeni egyenlő bánásmódot is biztosítani fogjuk. A gyakori utazások megkönnyítésére többszöri belépésre jogosító vízumot is kiadhatunk. Ennek az érvényességét egy évről maximum öt évre ki lehet majd terjeszteni. Ezzel csökkentjük a költségeket a tagállamok és a kérvényezők számára egyaránt. Ugyanakkor a belépési kondíciók teljesítése az utazók által ismételten és alaposan meg lesz vizsgálva minden esetben. A Schengeni vízumdíj 60 euróról 80 euróra emelkedhet. Ezt azért javasoltuk, hogy további erőforrásokat tudjunk biztosítani a biztonság megerősítésére. Ez a szerény emelés lehetővé fogja tenni a tagállamoknak, hogy megfelelő szintű konzuli alkalmazotti számot biztosítsanak, és ez a biztonsági ellenőrzések megerősítését fogja jelenteni, ugyanakkor a szoftverek és a számítástechnikai eszközök modernizálását is lehetővé teszi. Mindent összefoglalva az Európai Uniós vízumkódex új verziója alkalmazkodik a változó biztonsági helyzethez és agályokhoz, reagál a migrációval kapcsolatos kérdésekre, és a technológiai fejlesztés által nyújtott lehetőségeket is kihasználja. Remélem, hogy ezt a kompromisszumot támogatni fogják, és természetesen érdeklődéssel várom a vitát is. Most azonban a bevezetőn végén Szeretnék anyanyelvemen szólni pár szót. Kedves barátaim, ez az utolsó ülésünk ma. Ahogy bizonyára tudják, az Európai Bizottság még október végéig a helyén marad, de önökkel lehetséges, hogy csak ezen a héten találkozunk utoljára. Ezt az elmúlt négy évet szívemből, négy és fél évet szívemből köszönöm önöknek. Szolidaritási szellemben tudtunk együttműködni egy demokratikus módon, ahol az eltérő véleményeket meghallgattuk. Mindannyiunknak azonban az volt a célja, hogy választ adjunk a nagy kihívásokra, azokra a nagy problémákra, mint amit például a migráció jelent, vagy a biztonság, és az önök segítsége nélkül nem sikerült volna semmit elérnünk. Ma tehát hagyjuk magunk mögött egy olyan eredményt, amire büszkék lehetünk. Ezt szeretnénk megköszönni önöknek, és remélem, hogy a következő parlamenti ciklus alatt is ugyanilyen szenvedéllyel fogják folytatni a képviselők a munkát. Azok, akik visszatérnek, tehát remélem így fognak dolgozni, akik pedig máshol dolgoznak majd tovább, remélem, hogy továbbra is Európa és a saját országuk érdekében fognak munkálkodni. és köszönetet mondok a színfalak mögött dolgozóknak is, például a tolmácsoknak, akiknek néha megnehezítjük az életét, és azt hiszem érdemes az ő erőfeszítéseiket is elismerni. Ezek az emberek és mások is sokat segítenek nekünk itt a munkánkban. Megbízható szolgáltatást nyújtanak. Köszönetet mondok a fotósoknak is, akik eh, lehetővé teszik, hogy nyomot hagyjunk a jövőben, és eh, nagyra értékeljük az önök munkáját itt a parlamentben, és amikor én is majd eh, befejezem a munkámat, a biztosi munkámat, az önök munkájának köszönhetően fogom látni azt, hogy a munkánknak eredménye van. Közös erőfeszítéseinket, közös értékeinkre alapoztuk, és mindannyian büszkék lehetünk rá, mert a demokráciát képviseljük, és a legfontosabb európai értékeket. Köszönöm. So thank you. Köszönjük. Köszönjük, biztos úr, kedves szavait, köszönjük önnek is az együttműködést. És azt mondhatja, hogy a jelentés megfogalásától kezdve jelen volt, Köszönjük a munkáját, köszönjük a tevékenységét, biztos vagyok, Bencem, hogy a kollégák is nagyra értékelik a munkáját. Most pedig Izabella de Monte kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a biztosnak a, a, mindezt, amit mondott. Köszönöm az együttműködést önnel, amelyet végeztünk. Ami a mai témánkat illeti, elégedettségemnek adok hangot. Sikerült átdolgozni a vízumkódexet, és ezzel a mobilitást hozzuk helyzetbe, és így például 6 hónappal a tartózkodás előtt vízumot lehet kapni, vagy pedig többszörű belépésre jogosító vízumot lehet kérni, illetve a kultúra munkatársainak és a sportolók számára is külön vízumot lehet adni. Ugyanakkor nem vagyok elégedett a, a felett, hogy nem sikerült a régi szabályt meghaladni. A Schengeni térségben az egyes tagállamok határozzák meg továbbra is a túltartózkodás idejét. A parlament már kétszer hangot adott annak, hogy támogatja a meghosszabbításra vonatkozó szabályokat de a 90 nap, 180 napra való hosszabbítása egy régi Schengeni térségre volt igaz, a mostaniban ez már nem működhet. Köszönöm szépen, Becker képviselő, tessék parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr, valóban így van, most szavazunk az új vízumkódexről. Az Európai Néppárt részéről foglalkoztam az ügyjel, és a többi frakciónak illetve mindenkinek szeretném kifejezni köszönetemet, hiszen látszik az eredmény. Kifejezetten szeretném megköszönni a bizottságnak az új javaslatokat, hiszen a bizottság készítette elő a vízum kódex útját. És remélem, hogy folytatjuk a konstruktív párbeszédet. Elértük, hogy az Európai Unió a jövőben a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatokat más alapokra helyezi. Ez pedig azt jelenti, hogy a turizmusban, a kultúrában, a sportban más alapokon közelíthetünk egymáshoz. A néppárt egyik fő célkitűzését végrehajthattuk, és itt is sikerült a baloldali és liberális, illetve zöld pártok szándékait egy picit háttérbe szorítani, hogy a migránsokkal hogyan bánjunk. Hiszen eh, magasabb vízum díjakat kérünk, és igazából csak is akkor lesznek vízumkönnyítések, amennyiben az érintett országok hajlandók visszafogadni az eh, illegális migránsaikat. Az európai határok külső védelmét nem sikerült teljes mértékben elérni. Üdvözlöm, hogy a Frontex több forrást kap, hogy jobban védje a határt, illetve a tengereket, de egyidejileg sajnálom, hogy a Frontex nem segít, nem segíthet az illegális migránsok visszatérítésében. Sajnálatos, hogy a Frontexnek még mindig szüksége van a tagállamok engedélyére. Köszönöm a kiváló együttműködést mindenkivel. Köszönöm. Köszönöm. Tanya Fajon kettő percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy négy év tárgyalás után végre sikerült új szabályokat kialakítani a vízumpolitika területén. A harmadik országok állampolgárainak megkönnyítik az Európai Unióba történő beutazást. És ez jelenti, hogy könnyebb lesz vízumhoz jutniuk. Nagyon fontos a vízumok kiadásának megkönnyítése, tanulás, turizmus, üzlet, kereskedelem miatt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a vízumpolitika a nyugati Balkán országai számára is hátrányos volt korábban. És olyanokra hivatkoztak, hogy a bűnözés ellen lépnek fel az illegális tevékenységek miatt és a fiataloknak a szigorú vízumpolitika megakadályozta azt, hogy bejussanak Európába tanulási vagy turisztikai célokkal. Az európai vízumpolitikának hatékonynak kell lenni, jól kell működnie, és uh, az uh, utazók előnyeit kell szolgálnia. A vízumkiadást meg kell gyorsítani, és a vízum uh, díjakat a sportolók, művészek, diákok számára csökkentjük, és a gyermekek számára ingyenes lesz. Elektronikusan is be lehet majd nyújtani a vízumkérelmeket, ami alapvető fontosságú ebben a korban. Nagyon lényeges, hogy a humanitárius vízumpolitika is megfelelő súlyjal szerepeljen a vízumpolitikában. A migránsok útvonalára vonatkozik ez, azokra, akik védelmet érdemelnek. Köszönöm szépen. Stevens asszony, másfél percre. Elnök asszony. Elnök úr. Nagyon fontos a... Onze turizmuszektor. A szempontjából is a vízum kiadása. De a szocialisták most humanitárius vízumot akarnak a, nyom, a menekülteknek kiadni, amelyeket a konzulátusok. Er is blijkbaar een vertalingsprobleem? Adhatnak ki. Tolmácsolási probléma? Nincsen valamelyik nyelven tolmácsolás? U hoort de vertaling? Hallják a tolmácsolásokat? kérdezi az előadóasszony. Akkor folytatom. Tehát a javaslatról konkrétan a javaslat alapján az interneten keresztül lehet információt a turistákról, üzletemberekről szerezni, és itt természetesen a Schengeni területen belül enyhíthetjük az utazási nehézségeket. A vízum bizonyított dokumentumok kat tesz. A vízummentesség és bizonyos dokumentumok feleslegesé válása azt fogja jelenteni, hogy hosszabb ideig lehet az Európai Unión belül utazni, a hosszabb ideig lehet a vízum, a vízumköteles országok számára a vízumot igényelni. A szabálytalan migránsokat pedig ilyen formában ki lehet utasítani. Nem kell olyan sokat várniuk a határozatra. Ez azokra az országokra is igaz, amelyek nem hajlandók az együttműködésre, akkor, amikor a dokumentumok kiadását az azonosításhoz megkérjük. A külső, külső határoknál napi vízumokat nem lehet majd kiadni a napi turisták számára a kapukat be kell zárni. Kollégák, ez volt az utolsó hozzászólásom a parlamentben. Mindenkinek minden jót kívánok a jövőre, és köszönöm ezt a remek együttműködést. Welcome. Köszönjük mi is. Két percben. Debré képviselő. Elnök úr, tisztelt biztos úr, 60 millió, 60 millió évente azon emberek száma, akik külföldről meglátogatják az Európai Uniót. Sokan olyan országba jönnek, mint az USA, Ausztrália, Kanada, és nincs számunkra vízumkötelezettség. Mások pedig 105 ország lakosai, Afrika, Ázsia, Latin Amerika, őnekik vízumra van szükségük ahhoz, hogy a Schengen övezetbe beléphessenek. A vízumkódex reformja, amit remélem elfogadunk, az ő számukra készül. Nagyon fontos, hogy a, turizmus, a turizmust, az üzleti utakat, a jó szándékú emberek belépését megsegítsük, és ugyanakkor maximálisan csökkenni kell a terrorista kockázatot és a migráns kockázatot. A tanácsal kötött megállapodás jó megállapodás, kevesebb mint 15 nap alatt született meg. A vízumnak több célja van akár 5 éves is lehet, közös szabályok alatt, alapján kell kiadni. Ez az összes tagállamra érvényes kell, hogy legyen. Jelenleg nem ez a helyzet. A költség tíz év óta nem emelkedett, nem változott. 60 80 euróra emelkedik a fel